Ja, guten Tag. Jó napot kívánok mindenkinek. Jó napot kívánok még egyszer. Hogyha megengedik, akkor elkezdeném az ülést, hogyha nem zavar senkit sem, hogy elkezdjük az ülést. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság ülésén. El is kezdjük az ülést a módosítókat nem nyújtotta be senki. A Cont News-ra utalok. Itt feltüntettük a nyelvi kiosztást, ezen felül az ülésünket továbbra is weben hallgathatják, láthatják. Kérem, hogy mindenki a szavazókártyáját készítse elő, ha még nem volna nála, akkor szereze be. Harmadik napi rendi pont, az előző ülésén jegyzőkönyvei január és februári ülésénk jegyzőkönyve, és mint mindig most is az érvényes, hogy egész addig, amiben az ülés végéig, ha nem elmennek kifogást, akkor már is el Tehát az egyes módosítóval mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. Kettes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást a számlákról. Nem látom még az eredményt. Még nyitva áll a szavazás, hogyha még valaki szavazni akarna. 20 igen, nulla nem. Nagyszerű. Ezzel pedig az állásfoglalás egészéről szavazunk. Bocsánat, nem. Ez még először csak a te mentesítés volt, most a számlák hármas mellett ellen elfogadtuk. Akkor a számlák zárásáról szavazunk. Nem, ez ma megtörtént. Akkor az állásfoglalás egészéről szavazunk, és folytatunk az ötös módosítóval mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, hatos mellette, ellene. Ellenőrizzük le a hatost. you.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 8-as mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, 9 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 10 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11 mellette ellette elfogadtuk, 12-es mellette. Gegenenthaltungen angenommen, 13. 13-as mellette ellene elfogadtuk, 14 mellette ellene elfogadtuk, 15 mellette ellene elfogadtuk, 16 mellette ellene elfogadtuk, 17 mellette, ellene elfogadtuk, 18 két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene. Ezt ellenőrizzük le második részt elektronikus módon. In F, in F one too much. In F, no, thank you az NF részéről egyel többen szavaztak. Lezártuk a szavazást, elutasítva. 19 mellettem, ellenem. Tartózkodás elutasítva, 20 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Huszonegy mellette, ellene. Elfogadtuk Huszonkettő mellette, ellene elfogadtuk 23 mellette, ellene, elfogadtuk 24 mellette, ellene, elfogadtuk 25-től 29-ig szavazhatunk tömbben? Nem, sajnos nem, akkor 25 mellette ellene elfogadtuk, 26 mellette ellene elfogadtuk, 27 mellette ellene elfogadtuk, 28 mellette ellene elfogadtuk 29 mellette, ellene elfogadtuk 30 mellette, ellene elfogadtuk. 31 mellette, ellene elfogadtuk, 32 mellette, ellene elfogadtuk, 33 mellette, ellene elfogadtuk, 34 mellette, ellene elfogadtuk, 35 mellette, ellene elutasítva, 36 mellette, ellene elfogadtuk, 37 mellette, ellene elfogadtuk, 38, 37-ről ellenőrző szavazást nyitunk meg. Es sind noch drei Karten da, aber nicht abgestimmt. Hárman még nem szavaztak. Rendben van, akkor lezártuk, elfogadtuk. 38 mellette ellen elfogadtuk, 39 mellette ellen elfogadtuk, 40 mellette ellen elfogadtuk, 41 mellette ellen elfogadtuk, 42 mellette ellene elfogadtuk, 43 mellette ellene. Hát ezt ellenőrizzük le a 43-asot. 43-asról megnyitom az ellenőrző szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Bocsánat, ti 44 mellette, ellene. Elutasítva 45 mellette, ellene. Elfogadtuk 46 mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva 47 mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva 48 mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva 49 mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva 50 mellette,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 Äh, Akkor a többi szakbizottság Deve egy mellett ellene elfogadtuk, Deve kettő, ez munkafogyott Deve három mellett ellett elfogadtuk, Deve négy mellette ellene elfogadtuk, Deve öt. elfogadtuk, Deve hat mellette ellene. Akkor még egyszer Deve hat mellette ellene tartózkodását utasítva. Nem ezt ellenőrizzük le. Deve 6-ról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Deve 7 mellettem, ellene tartózkodás. A Deve 7 még egyszer szavazunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Deve 8 mellette ellene. Nem, Deve 8 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás az állásfoglalás indítványról elektronikusan megnyitom a szavazást. Ja, die Abstimmung ist beendet. Lezárom a szavazást. 17 igen, nulla nem, egy tartózkodás. Gratulálok Barbara Kappel előadónak. Ezzel az első szavazás végén vagyunk. Nem értettem, hogy az eszendés kollégák végül is miért nem szavaztak, de hát mindegy. Akkor jön, jön a következő Derek Von jelentés, az Európai Parlament költségvetése. Kérje Derek Von a szót. Csak nagyon röviden, elnök asszony. Ki szeretném ö, emelni, jól együtt, jól együttműködtem a kollégákkal, és kérem, hogy fol, kövessék a javaslataimat, hiszen olyan mérhetetlen rugalmasnak bizonyultak idáig is. Értjük ezt az óhelyét, sokan így szeretnénk, hogyha követnének bennünket. Ajala asszony, tessék parancsoljon. Csak annyit akarok mondani, hogy az írásos fordításban fordítás hibák vannak. Az asszisztensek mellett például nem az a szó szerepel, hogy akreditált, és a 108-as módítás fordítása is félrevezető. Itt belső tagokról van szó, pedig voltak éppen a, a gyakornokokról, a képviselők mellett dolgozó gyakornokokról van szó. Még egyszer mondom, a spanyol írásbeli fordítás félrevezető, erre ki kellett térnem. Köszönjük ezt a jelzést. Lássuk akkor most a 2016-os évi mentesítést. Egyes módosítom. Az egyesről és a kettesről egyet szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Az egész mentesítésről elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. 21 ellenében megadtuk a mentesítést, most az állásfoglalásról szavazunk, hármas módosító mellettem, ellene elfog, elutasítva. Négyes mellettem, ellenem, tartózkodás. Hát ezt ellenőrizzük le, négyest ellenőrizzük le. Lezárom a csekket. Elfogadtuk. Ötös mellettem, ellenem, tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos mellettem, ellenem, tartózkodás. Elutasítva. Hetes mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, 9 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, 10 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva, 11, ez megfelel a 10-esnek, mellette ellene elutasítva, 12-es, ez is kompatibilis, mellette ellene elutasítva. 13-as mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 14 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 15 mellettem, bocsánatok a fogyottával, 16-os mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. 17 mellettem, szóbeli módosítvóval, senki sem ellenzi, szóbeli módosítót mellette, ellene elutasítva. Elfogadva, elfogadva. 18 mellettem, ellene tartózkodás elfogadva, 19 két részben első rész mellettem, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. 20 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva, 21 mellettem, ellene tartózkodás elfogadva, 22 mellette, nem okofogyottá vált, 23-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 24 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. 25 két részben első rész. Mellette, ellene, ezt ellenőrizzük le az első részt, a 25-ös első részét tehát. Lezárom a szavazást, szavazat egyenlőséggel elutasítva a második rész mellettem, ellene, tartózkodás. Valószínűleg ugyanez a többség, de azért állapítsuk meg a második részről szavazzunk még egyszer géppel. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. El, elfogadtuk. 26 két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 27 mellettem, ellene elfogadtuk 28 mellett, három részben, első rész mellette, ellene elfogadtuk, második rész mellette, ellene elutasítva, harmadik rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 29 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 30 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 31 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 32 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nem ellenőrizzük le, a 32-esről tehát szavazunk géppel. Ja, 33-as, mellette ellene. Elfogadtuk 34 mellette, ellene tartózkodás Ellenőrizzük le a 34-est. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 35 mellette. ellene tartózkodás előtöset, a 36 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 37 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 38 mellette, ellene elfogadtuk, 39 mellette, Akkor a 39-es rossz két részben szavazunk. Nem tudunk itt split votot elrendelni, ez nem megy most már. Tehát semmi split volt, 39 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 132 okafogyott vált, 40 mellette, ellen, tartózkodás, elutasítva 41 mellette ellene tartózkodás elutasítva, egyes kompromisszum mellette ellene. Ezt ellenőrizzük le az egyes kompromisszumot. Der Check ist beendet. Lezárom a csekket. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene. Elfogadtuk. 47 mellettem, ellene. Elfogadtuk. 48 mellette, ellene elfogadtuk. 49 mellettem, 49-113-asak mellettük, ellenük tartózkodásuk, elfogadtuk. 50 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Nem, az 50-est ellenőrizzük le. Der Check ist beendet. Das ist mit 10 zu 12 angenommen. 12-10 ellenében elfogadtuk 3-as kompromisszum, mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk 53-as mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk 54 szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük le az 54-eset a szóbeli módosítóval egyetemben. Együtt befejeztük, elutasítottuk. 55 mellettem, ellene, tartózkodás, elutasítva. 56, nem. Jó, 55-ös ellenőrző szavazás. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elnézést nem lehetett jól látni. 56 mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 57. 56-ról ellenőrző szavazás. Én biztos voltam a többségben, de hát lássuk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 57 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ez az első rész volt, bocsánat, második rész mellette ellene elfogadtuk. 58 mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. 59 mellette, nem az 59 fogyottá vált 60, kompatibilis mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizik le a 60-asról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 61 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, 62 mellette, ellene elutasítva 63 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva 64 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva 65 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 66 mellette, ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük le 66-osat, tehát lássuk a többséget. Lezárom a szavazást, de elfogadtuk elnézést. 67 oka fogyott, 68 két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 69 okafogyottá vált, 70-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 71 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 72 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 74 okofogyottá vált, 73 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. 75 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 76 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A 76-ról szavaztuk, ugye 77 mellette ellene tart a 77-eset ellenőrizzük le. Rendben van. Akkor elutasítva világos módon. 78 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva 79 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva 80 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 81 mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk 82 mellette, ellene tartózkodás. Elutasítva 83-as mellette, ellene tartózkodás. A 83-asat ellenőrizzük le. Ja, danke schön. 84 dafür ha 84 mellett ellett elfogadtuk, 35, 85 megvolt 86 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 87 mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizik le a 87-eset tehát. Der Check ist beendet. Das ist angenommen. Elfogadva. 88 mellette, 88 mellette ellenem tartózkodás, mellette, még egyszer mellette, ellene tartózkodás, akkor ellenőrizhetjük a 88-ast. Elfogadva. 89 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 90 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 91-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 92 mellette ellene tartózkodás, 92-est ellenőrizzük. Elfogadva. 93 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 94 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 96 mellette ellene tartózkodás. A 96-ost ellenőrizhetjük? Ellenőrizzük a 96-osát. Elfogadva, 97 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 98 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 99 mellette ellene tartózkodás elfogadva,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 ellene tartózkodás elfogadva, a hatos rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, hetes rész, erről nincsen szavazás állítólag, nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva, kilences mellette ellene tartózkodás elfogadva, tizedik rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, a tizenegyedik rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 103 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 103-asat. Ellenőrzés lezárva, elfogadva. 104-es okafogyottá válik, 104 mellett, 105 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 106 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 107 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 108 8 részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, a harmadik rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, a negyedik mellette ellene tartózkodás elfogadva, a ötödik mellette ellene tartózkodás elfogadva, a hatodik mellette ellene tartózkodás elfogadva, a hetedik mellette mellette ellene tartózkodás elfogadva, nyolcadik mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 109-es szóbeli módosítóval A szóbeli módosított ellenzék mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ez az eredeti szövegre vonatkozik. Tehát az eredeti szöveg elutasítva. Tehát az eredeti szövegről szavaztunk. 110 mellette ellene tartózkodás. Elfogadva 111 mellette ellene tartózkodás. Elfogadva 112 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 113 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 115 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 116 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 120 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 120-ast. Elfogadva. 117 mellette 121 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 122 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 123 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 124 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 125 mellette, 129 mellette ellenetartózkodás elutasítva, 130-as mellette ellenetartózkodás elfogadva, 131 két részben első rész mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizhetjük? 131-es első részéről szavazunk elektronikusan. Elutasítva. 131 második rész ellene mellette tartózkodás elutasítva, 133 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 134 mellette ellene tartózkodás elutasítva, azt hiszem. Ellenőrizhetjük a 134-est. Elutasítva. 135 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 136 két részben első rész mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizhetjük a 136-osat első rész. Elfogadva elnézés második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 138 okafogyott tevék, 140 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 141 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 135-ös mellette ellene 143 144 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 145 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 150 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 156 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 158-as mellette ellene 158-asról elektronikusan szavazunk. Lezárjuk az ellenőrző szavazást, elfogadva. 159 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 136-os mellette tartózkodás, ezt ellenőrizzük, A 163-asról elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást, elutasítva. 164-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 165 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 166 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 168 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 8-as kompromisszumot. Elfogadva. 178 mellette ellentartózkodás elutasítva, 179 mellette ellentartózkodás, ellenőrizzük a 179-eset, ellenőrizzük, az ellenőrzés lezárva, elfogadva. Elnézést nem lettem. 180 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 181 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 182 mellette ellenem tartózkodás. Ellenőrizhetjük a 182-t? Lezárom az ellenőrző szavazást, elfogadva. 183 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 184 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 185 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 186 mellette, illetve okafogyott. 188 mellette ellenetartózkodás elfogadva, 188 mellette ellenetartózkodás elfogadva, 189 mellette ellenetartózkodás elfogadva, 190 mellette ellenetartózkodás elfogadva, 191 mellette ellenetartózkodás elfogadva, 192 mellette ellenetartózkodás elfogadva, 193 okafogyott, 194 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 195 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 195 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 197 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 198 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 199 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 200-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 201 visszavonva, 202 mellette ellenet tartózkodás elfogadva, 203 mellette ellenet tartózkodás elfogadva, 204 mellette ellenet. Ellenőrizhetjük a 204-eset? Lezárom az ellenőrzést, elfogadva. 205 mellette ellenet tartózkodás elutasítva, 206 mellette ellenet tartózkodás Ellenőrizhetjük a 206-osat? Lezárom a szavazást. Elfogadva a 207 mellette, ellenetartózkodás elutasítva. 208 mellette, ellenetartózkodás elutasítva. 209 mellette, ellenetartózkodás elfogadva. 210 mellette, ellenetartózkodás tartózkodás elutasítva, 211 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 212 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 213 mellette ellene tartózkodás. A 213 as ellenőrizhetjük? Ellenőrizzük tehát a 213-asat. Elutasítva. Ezzel elkezdtünk a végső szavazáshoz. Név szerint a szavazásbeli, illetve az elsőgés indítványról. Megnyitom a szavazást. Lezárjuk a szavazást. 19-3 ellenében gratulálunk a jelentéstevőnek. Damit sind wir am Ende der Abstimmungen. Ezzel elérkeztünk a szavazás végéhez, az ügynökségekről holnap szavazunk. May I? Please, for the coordinators, for the coordinators, we start. Koordinátoroknak mondom, hogy elkezdjük az ülést, hiszen nagyon sűrű napi rendünk. Ja, ja, damit wir kommen zum Sonderbericht a 2018 per 5-ös speciális jelentésről beszélünk. Megújuló energia a fenntartható vidékfejlesztés szolgálatában. Jelentéstevő eh, Kárin Kádembak és eh, a szemvevőszék illetékes tagja Jére Búr, akit eh, üdvözlök körünkben, és hogyha nyug, nyugalom lesz itt a teremben és csend, akkor mindjárt meg is adom neki a szót. Folytassuk a munkát. Egy rövid bemutatást várunk. Kárin parancsolj, illetve először Jereb úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt szakbizottsági tagok, köszönöm szépen, hogy bemutathatom a speciális jelentés legfőbb elemeit, amely a fenntartható vidékfejlesztés szól, a szignifikáns szinergiákról, amelyek azonban még nagy részt kiaknázatlatlanok. Itt nem foszilis alapú energiaforrásokról van szó, amelyek mértéke csökken a megújuló források eh, előállítása egyre jelentősebb, de további erőfeszítésekre van szükség, hogyha az Európai Unió megújuló energia eh, céljait, a 20%-át a teljes energia MISZ-nek 2020-ig és 2030-ig 37%-kal szeretnék megújuló energiaforrások arányát növelni, akkor ez egy nagyon fontos kihívás. Nagyon fontos, hogy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását csökkentse, Európa, és nagyon sok pénzügyi nemzeti finanszírozási program és EU-s program ösztönözi, igyekszik a beruházásokat. Az európai alapok egyik forrása az Európai mezőgazdaság és Vidékfejlesztési Alap, az auditunk a megújuló energiaforrások és a vidéki környezet közötti kapcsokat kereste, az Európai Unió politikai kerete, a teljes megújuló energiás hogy nézve, illetve az, hogy a különböző vidékfejlesztési aspektusokat hogyan sikerült mindebbe bevonni. Léteznek lehetséges potenciális szinergia hatások az IFRD-vel, annak érdekében, hogy a megújuló vidékfejlesztést fenntartsuk, viszont nagyon rész kiaknázatlanok ezek a szinergiák. A javasolt új energiapolitikai keretében hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy a helyzetet javítsak a helyszínen, de sem a jelenlegi, sem a fenntartható energiaforrások témája nem jelenti azt, hogy a szociális, gazdasági kockázatokat ne kéne Um, megállapítani, illetve a jövőbeni vidékfejlesztés is ugyanígy támogatni. támogatni. A saját alap, amely ezeket a térségeket támogatja, segítheti az Európai Unió abban, hogy a nemzeti um, energiareformokból megvalósítanak. A bizottság nem adott megfelelő tisztázást, iránymutatást ebből a szempontból, és arról sem szólt, hogy az EAFRD hogyan hivatott kiegészíteni a nemzeti és Európai Uniós finanszírozási kereteket. A legtöbb Európai Uniós tagország, ahol ellátogattunk, a megújuló energiaforrásokra vonatkozó projektjéket nem tették prioritássá, viszont ez jelentős hozzájárulás lehetne megújuló energiaforrások területén. 2014, amely nincs már messze, viszont 5%-uk vette mindezt igénybe. A bizottságnak nincsen áttekintő információja az IIFRD kiadásokról 2014-15-ös vidékfejlesztési program irányításában. Mert arra is be kell számolni, hogy hogyan használják fel a alapokat, illetve mi történik ezekkel a pénzekkel. A 2014-2020 közötti programozási időszak megmutatta azt, hogy vannak gyenge pontok a monitoring folyamatban, és nem könnyű az, hogy a fő mutatók használatának területét korlátozták. Mi megpróbáltunk megvizsgálni más lehetőségeket is, úgy éreztük, hogy a legtöbb meglátogatott projekt sikeres volt, pozitív gazdasági és gazdasági hatásaik miatt a vidékfejlesztésre, viszont a tagországok kiválasztási folyamatainak vannak gyenge pontjai, ez pedig olyan projektek finanszírozásához vezetett, amelyek a projekt tulajdonosai számára nyereséget hoztak, viszont a vidéki térségekre nem túl sok hatást fejtettek ki a különböző helyzetokat tudjuk megfogalmazni. Amikor a jövőbeni energiapolitikai forrást határozták meg, akkor nagyon fontos, hogy figyelembe vegye a tanács a tagországi specifikumokat, illetve a vidéki térségek ingényeit. A bizottság együttartás jogalkotóval fontos, hogy kialakítsa a bioenergiára létrehozandó piacot, és itt nagyon fontos a megfelelő eh, záradékok kialakítása is olyan esetben, amikor bioenergia előállítására nem tudtak elég területet felhasználni. És nagyon fontos az is, hogy a tagországok rendszeresen tájékoztassák a a megújuló energia ehm, forrási témában, és fontos, hogy a bizottság a tagországokkal együtt megfelelő kiválasztási folyamatokat alkalmazzon azért, hogy a fenntartható projekteket tudjuk támogatni. Köszönöm szépen, és szívesen válaszolok kérdéseikre. Ja, vielen Dank, das ist ein wichtig... Köszönöm, fontos jelentés ez annak középpontjába vezet, aminek a vidéki területeken történnie kellene. Loris Hoffmannnak adok szót az Agri Főigazgatóság részéről az Európai Bizottság képviseletében. Yeah, thanks very much, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is meg szeretném köszönni a lehetőséget, hogy eszmét cserélhetünk a számbevőszék rendkívüli jelentéséről, amely a megújuló energiaforrásokról szól a fenntartható vidékfejlesztés keretében. A bizottság üdvözli ezt a jelentést, és támogatja az ajánlásokat. Bár van egy-két pont, ahol még nem tudjuk konkrétan megítélni, hogy a jogalkotói javaslatban a 2020-as időszak után hogyan szólítjuk majd meg ezeket a kérdéseket de egy-két kérdés már az ajánlásunkban is megjelenik. Nos, szólok néhány szót az Európai Számvevőszék által felvetett kérdésekről. Először is a megújuló energia irányelv kérdése. Nos, az irányelv nagy szabadságot ad a tagállamoknak a tekintetben, hogy hogyan érjék el a célokat, és hogyan, most egy magyar szót mondunk, promotálják a megújuló energiaforrásokat. A bizottság úgy gondolja, hogy a meglévő bioenergia energiára vonatkozó irányelv hatékony, segít a környezeti hatások csökkentésében, a 2015-ben elfogadott kiegészítő intézkedések pedig a közvetett eh, hatásokat is kezelik. A recast, az átdolgozás megerősíti ezt a keretet, különösen eh, azáltal, hogy beemel speciális védelmi intézkedéseket az erdő biomassa megfelelő alkalmazásának biztoság érdekében. A fenntarthatósági kritériumokat, ezt is ki szeretném hangsúlyozni, nem szabad izoláltan látni, hiszen ez további jogszabályokat egészít ki, többek között a vidék, a termőterület felhasználás és az erdő felhasználásra vonatkozó jogszabályok tekintetében. Nos, ami a megújuló energiaforrásokat illeti, felismerjük, értjük, sőt üdvözöljük, hogy a számvevőszék elismeri, hogy a megújuló energiaforrás a fenntartható vidékfejlesztéshez járulhat hozzá, többek között a helyi szereplők bevonásával speciális támogatás érvényes a vidékfejlesztés területén, és ezzel el lehet érni a megújuló energiacélokat. A mezőgazdaság és élelmiszeripar jövőjéről szóló közleményünkben a, már elköteleztük magunkat, hogy megerősítsük a kap célkitűzését az éghajlatváltozási hatások csökkentésére és a fenntarthatóság fenntartására. Ez pedig a biomassa mindenfajta felhasználására is kiterjedt, többek között a bioenergiára való felhasználására is. Ami a jövendőbeli energiapolitikát illeti, az érintett területek szempontjait jobban figyelembe kell venni, de azt is ki kell hangsúlyozni, hogy a tagállamok és a régiók dönthetnek arról, hogy a megújuló energiaforrásokat hogyan lehet a legjobban költséghatékonyan elérni. A bizottság iránymutatást és támogatást ad a tagállamoknak, többek között azáltal, hogy a jó gyakorlatokat adja tovább a vidékfejlesztés területén, a vidékfejlesztési hálózaton is betekintést adunk azokba a példákba, hogy a megújuló energiaforrásokban milyen potenciál rejlik, de azáltal is segítjük az érintetteket, hogy munkacsoportokban működünk együtt a tagállamokkal. Például az Európai Innovációs Partnerségi Kezdeményezés keretén belül egy munkacsoport működik, amely a gazdaságokban a megújuló energia felhasználásával foglalkozik. A számvevőszék arra is javaslatot tett, hogy a projektek kiválasztásánál a megújuló energiaforrások hozzáadott értékét jobban kell figyelembe venni. Nos, a projektek kiválasztásáról a tagállamok döntenek, ezt ki kell hangsúlyoznunk, és ők határozzák meg a kiválasztási kritériumokat is. De a kiválasztási kritériumokról általánosságban együttműködünk a tagállamokkal, megvizsgálva azt is, hogy a szelekciós kritériumok hogyan kapcsolhatóak legjobban a célokhoz. Köszönöm szépen. Ja, herzlichen Dank. Inzwischen ist die Berichterstattung. Nagyon köszönöm. Időközben Kádembasz asszony is befutott a jelentéstevő, ha hozzá kíván szólni, tessék. Először is köszönetet szeretnék mondani. Persze nehéz itt a dolgokat összhangba hozni, egy kicsit előre ugrottunk itt az időrendünkben. Köszönetet szeretnék mondani a szemvőszéki jelentésért. Azt hiszem, hogy egy döntő időszakban mutatták ezt be. A KAP 2020 utáni kifejlesztése ugyanis itt a feladat. Hálásak vagyunk ezért, és rá is vagyunk utalva erre, hogy ellenőrizhető fontos döntési kritériumokkal rendelkezzünk, hogy hogyan is alakítsuk a kapot a jövőben. És a hatáskörünkön kívül eső dokumentumokkal is dolgunk van itt némileg. Itt ez a bizonyos közlemény, amire utaltok, ezzel a jelentéssel kombinálva ebből láthatjuk, hogy a vidékfejlesztés és más intézkedések nagyon szorosan összekapcsolódnak, és meg kell itt néznünk, hogy a megújuló energiák alkalmazását hogyan lehet továbbfejleszteni. Ez ugyanis jelentősen kihat a vidékfejlesztésre. A szemvevők egyes jelentéseinél ezt meg kellett, hogy állapítsuk, hogy itt a mezőgazdaság támogatása, a környezeti intézkedések, a strukturális alapok egy sokkal globálisabb gondolkodásmódot igényelnek, mint eddig. Az erőforrásokat össze kell fognunk, és nagyon fontos az, hogy egyes intézkedések, amelyek egy pillérben kedvező hatást érnek el, hogyha az összképet tekintjük, akkor nem feltétlenül a kívánt hatást érik el. Ez esetleg gazdasági előnyhöz vezethet bizonyos támogatottak esetében, de általánosságban nem szolgál a teljes vidéki térség fejlődéséhez. És ez az Európai Számvevőszék jelentéséből világosan kitűnik, hogy itt ezt az európai hozzáadott értéket sokkal inkább a középpontba kell állítanunk, mint eddig, és nem csupán plusz jövedelem támogatásoknak kell tekinteni a termelők részére. Olyan fontosnak tartom ezt a jelentést, hogy egy munkadokumentumot alakítunk majd ki ennek kapcsán, és talán részleteiben meg tudjuk majd vitatni ezt a jelentést, és észrevételeinket, kérdéseinket bele tudjuk ebbe építeni. Felkérem a kollégákat, hogy tegyék meg ezt, mert az energiakérdés, a vidékfejlesztés, a megújuló energiák az EU továbbfejlesztésének középpontjában fognak állni mindenképpen, és ez a munkadokumentum jó alkalom arra, hogy álláspontunkat világosan megfogalmazzuk. Köszönöm. Elnök, nagyon köszönöm. Mindenképpen napirendre fogjuk még tűzni ezt a témát. Fontos jelentés ez, csak gratulálni tudunk ehhez. Nem minden nap születik ilyen jelentés, egy specifikus témát illetően, számukra nagyon fontos témát illetően. A szemvevő szikóhatja a szót, zárásként tessék. Uh, thank you, Chair. Maybe... Köszönöm, elnök asszony, csak egy rövid észrevétel a szembebőszék részéről. Nagyon örülünk annak, hogy a bizottság elfogadta az ajánlásunkat. És reméljük, hogy ezen ajánlásokat a későbbiekben végre is fogják hajtani. De a jelentésünkben kihangsúlyoztuk, meg kell találni a vidékfejlesztés és a megújuló energia, energia célok kapcsolódását. Az alapok 95%-a még nyitva áll, felhasználható, és reméljük, hogy ezeket a vidékfejlesztés területén használják fel, általánosakban nem csak egy-két kiválasztott gazdának jut a pénzből. A megújuló energiaforrás irányelv valóban nagy szabadságot ad a tagállamoknak, de kihangsúlyoztuk a jelentésünkben, hogy egy-két kockázat, amely a mezőgazdasági gazdaság és a erdőgazdaság intenzifikálásával függ össze, ezekkel a megújuló energiaforrásra vonatkozó javaslat még nem foglalkozik kellőképpen, tehát érdemes volna az irány elfogadása során ezekkel a szempontokkal is törődni. Köszönöm, ez volt tehát ezen jelentés rövid prezentációja, áttérünk a következő jelentésre. Ez a 10 per 2017-es külön jelentés az alapkifizetési támogatási modellek a gazdák számára. Itt uh, Schmidt kollégánk a jelentéstevő a szemvevőszék részéről uh, kapja meg a szót a szemvevőszék képviselője. Thank you, thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a szakbizottság tagjainak, hogy itt lehetek. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy bemutathatom önöknek a következtetéseinket eh, a Basic Payment rendszerről, <clears throat> alapkifizetési rendszerről. Egy PowerPointos előadást készítettem elő. A BPS, vagy a Basic Payment Scheme-et 2000, a KAP 2013-as reformi során fogadták el. Ez az SPS rendszert helyettesítette, az közvetlen kifizetések új rendszerével többek között a BPS rendszerrel, a, köz, a alapvető kifizetési rendszerrel. A BPS külön választott rendszer, és a gazdálkodóknak megfelelő területtel kell rendelkezniük. A BPS mintegy 10 milliárd eurós éves kifizetés tartalmaz 4 millió gazdának 18 tagállamban. A bizottság és a tagállamok közösen igazgatják a BPS rendszerét. The, our overall conclusions of the audit. Az audit következményei azok, hogy a Basic Payment Scheme a gazdálkodók számára működik, de ennek korlátozott kihatása van az egyszerűsítés, a célirányosság, illetve a támogatási szintek konvergencia tekintetében. Milyen más következtetéseket vont le a számbevőszék jelentésében? Ami az együttműködést illeti, azt láttuk, hogy a kifizető ügynökségeknek nagy erőfeszítéseket kell tenniük, a tagállamok ellenőrző rendszereinek sikerült a fél téves kifizetéseket és a hibákat csökkenteniük. Egyes esetekben a BPS jogosít jogosultsági értékeket csak átmenetileg számoltak ki, és egy-két kifizető ügynökség pedig különös nehézségbe ütközött munkája során. De hangsúlyozni szeretnénk, hogy a BPS kifizetések összességében ezeket a kifizetéseket nem érintette materiális hiba, anyagi hiba. Arra a következtetésre jutottunk, hogy a bizottság a tagállamokat megfelelő iránymutatással látta el, de nem mindig tudta biztosítani, hogy konzisztensen használják a tagállamok a szabályokat. Ami az egyszerűsítést illeti, emlékeztetni szeretnék önöket arra, hogy az egyszerűsítés volt a 2013-as kap reform egyik vezérelve. Nagyon komplexek az Európai Unió szabályok, a BPS-t illetően és a, a alapul szolgáló területet illetően. Ezek nagyon sok kivételt is tartalmaznak. De arra a következtetésre jutottunk, hogy a tagállamok által kiváltott opciók nem mindig szolgálták az egyszerűsítést. Mi több néha még bonyolultabbá tették a rendszert. Ami a targetinget, a célirányos felhasználást illeti, a támogathatóság feltétele volt a minimális mezőgazdasági tevékenység, és egy új proaktív megközelítést irányoztak elő egyes tagállamok, akkor, amikor a negatív hatásokat csökkentették, például a spekulatív igények kitérítését vagy elszámolását. Ami a konvergenciát illeti, a támogatási szintek konvergenciájának célját illeti, nos a 2013-as támogatással egységesebbek lettek a hektáronként kifizetett támogatások, de 18 tagállamból 11-ben még mindig jelentős különbségek maradnak majd fenn 2019 után. Ráadásul, és mi több, a BPS-nek komoly korlátai is vannak a gazdálkodók jövedelmi problémáinak kezelésében és inkább a nagy gazdaságokat támogatják ebből. Végezetül pedig hiányoznak a világos célok, és ezért nagyon nehéz a támogatásokat hatékonyan kialakítani. Ezért következő ajánlásaiban a számvevőszék a következőket fogalmazta meg. A jogosultsági számítás tekintetében biztosítani kell, hogy a bizottság mindent megtegyen annak érdekében, hogy a tagállamok megfelelő ellenőrzéseket halljanak, hajtsanak végre, ellenőrizzék a jogosultságot és az értékeket a releváns szabályokhoz igazítva határozzák meg. Ami a bizottság um, igazgatási részét illeti, a bizottság tekintse át um, az információ átadási rendszerek működését a tagállamokban azért, hogy maximalizálják a BPS jogi keretének egységes alkalmazását. A bizottság ezen felül arra is javaslatot teszünk, hogy a bizottság módosítsa a jelen jogszabályát, annak érdekében, hogy a kulcs jelentőségi információkat mindenki jobban megkapja, végezetül pedig arra is javaslatot tesz a számvevőszék, azaz mi, hogy a bizottság tisztázza a tanúsító testületek és a bizottság szerepét a BPS odaítélésében. Végezetül pedig a Future Farm Income Support, tehát a jövendőbeli gazdaság jövedelem támogatás tekintetében javaslatot tettünk arra, hogy a kap módosításába integrálják a módosításokat, nem megfelejtkezve egyetlen gazdálkodó típusról sem, végezetül pedig minden jövedelem támogatási rendszert egységesíteni kell, és ki kell alakítani ezt a rendszert, amelyel a legjobban érhetjük el a kitűzött célokat. Végezetül pedig megfelelő operatív intézkedéseket és baseline-okat kell meghatározni annak érdekében, hogy a számadatok összehasonlíthatók legyenek. Ezek voltak az ajánlásaink, amelyeket meg szerettünk volna tenni, és persze örömmel láttuk, hogy az ajánlások közül nem egyet, hanem is mindet elfogadta a bizottság. A bizottság persze nehéz helyzetben van, hiszen az új időszak, az új kapidőszak, a 2025 utáni időszakra vonatkozó új javaslatokat most készítik elő. Tehát így készítettük el az ajánlásokat, köszönöm a figyelmüket, és persze állok rendelkezésükre a vita során. Köszönöm. Fragen haben wir ganz bestimmt. Dankeschön. Köszönetet mondunk. Schmidt kolléga jelentést tessék. Köszönöm a jelentést. Sajnos az a helyzet, hogy itt a Költségvetés Ellenzős Szakbizottságban, ha kapunk egy ilyenfajta jelentést, mert előre tudjuk, hogy merrel tart az utazás, milyen lesz ennek az irányultsága, azaz, hogy a támogatással elért célok nem mérhetők világosan, mert a tagállamok közötti különbségek túl nagyok, de azt is tudjuk, hogy a nemzeti hatóságokat jelentős adminisztratív tehernyomja, és ez mindenféleképpen el kell, hogy gondolkodtasson minket. Találtam egy dolgot a jelentésben, amit mindenképpen szeretnék idézni, mely szerint az, hogy a gazdáknak megfelelő életszínvonalat biztosítsunk, és az élelmiszer ellátás célja, ezek a BPS rendelettel közvetlen összefüggésben álltak, de eddig ezt az összefüggést nem lehetett világosan kimutatni. Nincs kiinduló érték, már ami a támogatások hatékonyságát mérni engedni a gazdák jövedelmi helyzetét illetően. Az sem ismeretes, hogy a támogatások elosztása a gazdák között, melyik lenne a leghatékonyabb, hogy rentábilis módon lehessen élelmiszereket termelni, illetve az ezzel kapcsolatos célt megvalósíthassuk. A szemőszék ajánlásait szerintem támogatnunk kell. Mindig is csodálkoztam eddig azon a nagy lelkesedésen, amelyet a szemvevőszék meg fogalmazott, azt illetően, hogy az Európai Bizottság egyes ajánlásait elfogadta, minden ajánlást el kellene fogadni a bizottságnak szerintem, és egy az egyben csatlakozom az Európai Szemvevőszék ajánlásaihoz. Teljes mértékben azon a véleményen vagyok, hogy ezen záró ellenőrzéseknek működniük kell, még akkor is, hogyha ez elég nagy ráfordításra jár. Lengyelországban például a mezőgazdaság teljesen máshogyan néz ki, mint Észtországban, vagy akár Ausztriában. Gondoskodnunk kell ennek ellenére arról, hogy a BPS rendelet jogi kerete egységesen kerüljön értelmezésre, alkalmazásra a tagállamokban, és a bizottságnak biztosítania kell, hogy mely feladatokat kell nekivállalni, és melyeket a tanúsítóhelyeknek, amikor ezen kulcsellenőrzések hatékonyságáról, illetve a jogosultságok indokoltságáról beszélünk. 2020 után még kevesebb pénz lesz a mezőgazdaságra, ugyanakkor az aktív gazdákat támogatnunk kell, főleg akkor, hogyha nem csupán a földterületet birtokolják, hanem valódi mezőgazdasági tevékenységet is kifejtenek mindig is nyitottak vagyunk az együttműködést, illetve tudnunk kell, hogy hova is kerülnek ezek a források. A gazdák, az Európai Parlament és az adófizetők érdekében. Köszönöm a jelentést, és egy erőteljes follow lenne itt szükség szerintem. Remélem, hogy az Európai Bizottság nem csupán néhány tanácsot fogad majd el, vesz át, hanem lehetőség szerint valamennyit. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Ha jól értettem, akkor a fontos hármas ajánlás az, az egy új jogi keret létrehozása csak az elemzést követően, a régi kihatásainak megvizsgálata után, hogy mire is adtuk ki a, hatás, a pénzt, és ez milyen hatással járt, ha jól értettem, májusban kerül sor az új jogalkotási kezdeményezés bemutatására, aztán kérdés az, hogy a gazdagabbak még gazdagabbak lesznek-e, a kicsik meg csak futnak a többiek után. Itt az Európai Bizottságé a szó, Bászkó ö, igazgató áll az én cetlimen, itt az, a, az igazgató helyettes is, ki akar kezdeni. Csak egy rövid prezentációról van itt szó. Persze szívesebben beszélünk részletesebben erről a problémáról, hiszen ez egy valódi gond. Nem áldozatokat akarunk, hanem egy ellen felelt. Hát osszák meg a feladatokat, minden esetre az Agri főigazgatósági a szó. Köszönöm, elnök asszony. Először is köszönjük a lehetőséget, az eszmecserét, a személyszéki speciális jelentése kapcsán a bizottság üdvözli ezt a speciális jelentést. Az ajánlások tartalma, amelyek fontosak a bizottság számára fontosak, ezeket elfogadtuk, ezt hangsúlyoznám, bár, és ez korábban elhangzott, jelenleg a jogalkotási javaslatok vizsgálata még folyik, a 2020 utáni időszakra nézve. A bizottság a BPS-eket támogatta, felügyelte a megvalósítást, iránymutatásokat dolgozott ki. És én nagyon örülök a BPS-ekkel kapcsolatos ajánlásnak, ez az EU legnagyobb eh, bevételtámogatási, támogatási programja a gazdák számára. nemzeti hatóságok részéről nagyon nagy erőfeszítésekre volt szükség, illetve a közösségi hatóságok részéről is. Teljesen szokványos az, hogy egy ilyen bonyolult folyamatban felmerültek hiányosságok, a tagországok munkáját áttekintették az auditorok, és a CEU költségvetését megvédeni igyekeznek. Ez a program operatív szempontból sinem van, nagyon fontos az egyszerűsítés, konvergencia megvalósítása, hiszen ez eddig volt. Itt hangsúlyozni szeretném azt, hogy az eredeti bizottsági javaslat néhány opciót tartalmazott csak. A társadalkotási folyamat során a korábbi kapreformnál különböző opciók kerültek még -e hozzá ehhez, a tagországoknak nagyobb rugalmasságot teremtettek, de a szabályok is bonyolultabbá váltak. Megnézzük a célokat, az aktív gazdák támogatását, a tagországok különböző programokat dolgozhatnak ki. 2020 utáni időszak kapcsán, élt a bizottsági kommunikében a bizottság hangsúlyozta azt, hogy gazdákat támogatni szeretné, olyan gazdákat, akik aktív módon végzik ezt a tevékenységet. Ami a konvergenciát illeti, a tagországoknak három opciójuk van. A belső konvergencia alkalmazásában az első rövid van a teljes konvergencia, a második a középtávú teljes konvergencia, és a részleges konvergencia, és a megvalósítás hatása tagországok által jelentős, jelentősen különbözik tagországokként. Hangsúlyozni szeretném azt is, hogy a regionalizáció előnek alkalmazása jelentős szerepet játszott a konvergencia szintjének kialakításában, amelyeket a tagországok elértek. Számveszék felhívja figyelmet arra, hogy a jelenlegi rendszer nem az általános jövedelem helyzet függvénye a gazdák körében. A bizottság szeretne emlékeztetni arra, hogy a KAP támogatásoknál a mezőgazdák támogatják a mezőgazdasági tevékenység támogatását. Ez pedig a szerződésekkel összhangban áll. Éppen ezért az alapvető fizetési rendszer kapcsán nagyon fontos a jövedelem figyelembevétele, amelyet eh, a mezőgazdasági tevékenységek generáltak. Nagyon gyakran második eh, pillérből támogatják ezeket a tevékenységeket, például az agriturizmust is. A bizottság közleménye a jövőbeni élelmiszer előállításról, eh, gazdálkodásról. Azt javasolja, hogy a különböző programozás időszakban legyen nagyobb a szubszidaritás, illetve a kap modelljének megreformálása is szükséges. Az EU meg meghatározza majd az alapvető paramétereket, és a tagországoknak nagyobb lesz a felelősségük, több felelősséget kell vállalniuk a középtávú célok kapcsán és a végső célok kapcsán. Fontos, hogy mindez egy struktúrált folyamat keretében jelenjen meg. Ami a, a hatástanulmányt illeti, a sérkezés jelentésnél az összes eredményt figyelembe vesszük, és részletesen meg fogják vizsgálni a támogatások kiosztását, hiszen ahhoz, hogy ez fair legyen a kap kedvezményezettjei között, ez kulcsfontosságú célja a jövőbeni kapnak. A bizottság hangsúlyozza a jelenlegi szétosztást, ami pedig a mezőgazdasági tevékenység által generált tevékenységet illeti, és a termelékenységi mutatót az üzemek esetében ezeket is figyelme kell venni. Köszönöm. Nem értettem, hogy mit csinálunk. Elnézést, nem értettem. Még egyszer el kell, hogy mondja. Mi a terv? A jelentés alapvetően kritizálja nem első alkalommal az egészet, Hát még egyszer mondja el nekem azokat a lépéseket, hogy a bizottság hogyan közelít egy olyan elemzés felé, amelyben azt vizsgálja, hogy a nagyokat még nagyobb, a gazdagokat még nagyobbakat tesszük el, a területalakú támogatásokkal. Ez a benyomásunk. Szlovákiában jártunk, és a szakkompetenciájára itt még támaszkodni fogunk. Tehát néhány szóban mondja el még egyszer, hogy mi az, amit várhatunk elemzések, utalások kapcsán ebben a témában. Mondja kérem, ezt eh, még egyszer a kollégáknak erre nem kell rákérdezni, és kételesen megadom még néhány kollégának a szót, mivel van még némi időnk. Köszönöm szépen. Elnézést, hogyha félreértettek. Először is tisztelni szeretném azt, hogy ez a jelentés nem az ajánlásokról beszélem, hanem a konklúziókról. Ez viszonylag pozitív a megvalósítás kapcsán felhívja a figyelmet olyan kérdésekre, amelyek a hiányos célok kialakítását illeti, a további egyterűsítést, a belső konvergencia és a gazdasági támogatás szétosztása a tagországok között, különösen az alapvető kifizetési rendszert, ezek azok a kulcsontosságú célok, amelyek a jövőbeni kapra jellemzőek, és ezek szerepelnek a bizottsági közleményben. A bizottsági közleményben, amelyet az elmúlt év novemberén fogadtunk el, világosan hangsúlyoztuk azt, hogy a bizottság azt szeretné, hogy a sokkal egyszerűbbé válna, sokkal modernebbé, azért, hogy ezeket a célokat el lehessen érni, illetve hogy sokkal felrebbé váljon, ami a szétosztást illeti. Beszéltem néhány lehetséges gondolkodási úta, útról, a capping esetleges bevezetése, degresszív kivizetések bevezetése, olyan gazdák támogatása, akik megélhetése főként a mezőgazdasági tevékenységtől függ. Ezen kívül felhívtuk a figyelmet arra, hogy a bizottság hajlandó egy új rendszert is bevezetni, amely a, a mezőgazdasági politika számára egy új elemet jelent majd, új egyensúlyt teremt az EU-s szint és a tagországi szintű felelősségvállás között, sokkal nagyobb lesz a teljesítőképesség, a politikák definíciója, megvalósítása, ezt pedig előzzük majd a szubjektív célokhoz képest. Szikorleti fellépés és a szociális gazdasági fejlődés a vidéki térségek esetében. Ezzel a szemezegjelenre sokkal foglalkozik majd ebben a jelentésben. Szerintem azt, hogy megtartotta a bevezetőjét az én előadásom után, hogyha a bizottság elfogadja az ajánlást, akkor nem láthatja a jogalkotási javaslatok vagy a döntéshozatali folyamatnak a végeredményét. Köszönöm. Köszönöm, Flanagan kolléga. Köszönöm szépen. Sokkal tett ismerek az én térségemből. Ők is ezt mondták volna, és az elnök azt, hogy megjegyzésre a gazdagok gazdagabbá válnak, szegényebb, szegényebbek válnak, ezt ők is mondják. A probléma az az, hogy legutóbbi alkalommal, ha jól értettem, akkor alkalmaztatok volna a frontloadingot, biztosítatok volna, hogy a kis gazdák kapják a támogatást, és ebben a rendszerben kevesebb szubszidiaritás lett volna, mint a jelenlegiben. olyan helyzet alakult ki, amikor a hektáronkénti települő kifizetések szintje különböző. Én azért indultam a parlamenti választásokon, hogy ezt megvizsgálhassam, úgy tudik, hogy erre van lehetőség. A nagy probléma azonban az, hogyha nagyobb a szubszidiaritás, akkor milyen esély van arra, hogy ez megváltozik. Nálunk nagy a nyomás arra vonatkozóan, hogy ez ne, vála, ne változzon meg a bankok érdekében például. Tehát a szubszidiaritás hogyan tudja ezt a változást eredményezni és az az elgondolás, az egyes pillérben több szubszidiaritás lesz, a, a kettes pillérben már most is nagyon sok a e, szubszidiaritás, és ez borzasztóan bonyolult, bonyolult. És hogyha hasonló helyzetbe kerülünk a, az egyes e, oszloppal kapcsolatban, Írország azt mondja, hogy ha teljesítetek ezeket és ezeket a kritériumokat, Ugyanez volt a helyzet a kettes pillérrel, a szemüvegekkel, illetve a különböző támogatási rendszerekkel. Nem egyszerű, nagyon-nagyon bonyolult az egész rendszer. Felmerül bennem a kérdés, hogy az, amit mi javasunk, mennyi járul hozzá ahhoz, hogy mindez egyszerűsödjön. Attól tartok, hogyha mi dönthetünk otthon, akkor néhány év múlva akkor azt fog elhangzani, hogy a gazdák már, gazdák nem is léteznek már tulajdonképpen. Igen, hogyha bizonyos olyan kormányok vannak, a tag, bizonyos tagországok, tagországoknak, akik saját zsebre dolgoznak. Köszönöm szépen, elnök asszony! Megörökönyögödök akkor, amikor az egyszerűsítést és a célzott pénzkidest egy lendülettel említjük. A bázis támogatásnál, a támogatásnál azt mondjuk, hogy minden tagország hektáranként ugyanezt az összeget kapja, de ez nem eh, megfelelően célzott. Felmerül a, eh, a kérdés, hogy eh, hát persze, hogy így a nagyobb profitálnak ebből jobban. Akkor a szubszidiaritásról beszélünk, ahogy az itt szerepel, hogy a tagországokra bírjuk azt, hogy ők a célokat hogyan valósítják meg, akkor egyet tudok érteni, de csak akkor, hogy a célok világosan definiáltak, és a célok nem világosan definiáltak. Hogyha kicsiket kell támogatnunk, vagy több célt akarunk elérni az ikálatázás területén, van olyan ország, aki többet itt mert van, aki kevesebbet, de a gazdák ugyanazon a belső piacon mozognak. Hát beszélnünk kell arról, hogy milyen eh, a típusú mezőgazdaságot szeretnénk, mit kér a környezet, mi az, ami fenntartható, mi tudja az éghajlati változást megakadályozni, leállítani, és melyek a megfelelő eszközök, de az, hogy most csak az egyszerűsítésről beszélünk, és a megfelelően célzottat még nem definiáltuk, oda kell figyelnünk arra, hogy ezzel a gazdákat olyan helyzetbe hozzuk, hogy minden tagországban mások a felételek, feltételek, viszont ugyanazon a belső piacon kell megnézzék azt, hogy itt hogy élnek túl. A capping és a degresszió egy jó első lépés lehetnének, viszont sokkal világosabbá kell váljunk a céljainkat, életen, és meg kell néznünk azt, hogy hova kerül a pénz. Az, hogy ez törvényszerűen egyszerűsödik is, ez nem biztos. De a két dolgot egy lendület említeni, ez nem elfogadható. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Köszönjük szépen a számvőszék előadását, magyarázatát. Azt gondolom, hogy ez a vitákat jelentős mértékben segítette a kappal kapcsolatban. A bizottság nyilván reagálni fog, de a társ jogalkotónak, ennek a háznak és a tanácsnak ugye az volt a feltett szándék, hogy a karácsonyfőt nagyobbá tegyék, és most ez megbukott. Hát én nagyon remélem azt, hogy ez az anyag, ezek az ajánlások, ezeket ebben a házban és a tanácsban is arra használják majd, hogy célzottabbak legyenek hiszen ez nagyon fontos, nagyon fontos, hogy a kap a jövőben is működőképes maradjon. Azt is meg kell nézni, hogy mit akarnak az fizetők. A számövőszékhez van egy kérdésem, tudom, hogy ez nehéz. Tudnának néhány szót szólni arról, hogy mit gondolnak a kommunikációról, az élelmiszerek és a mezőgazdasági tevékenység témájában, Ön bekapcsolódik-e majd a folyamatba? Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. A bizottság, majd a számbevőszék. Ki szeretné folytatni? Köszönöm, elnök asszony. Egy pontra vissza kell térjek. A célzott egyszerűsítés Egyértelmű az, és láttunk egy kulcsfontosságú elemet, amelyet a közlemény is hangsúlyozott, ezt a bizottság november végén fogadta el. A kap céljai illeszkednek az általános célokhoz, a speciális operatív célokhoz, például a támogatás éghajlatváltozások, stb. stb. Ezek a célok tehát sokkal világosabbakká fognak válni, és ezeket a e, pontokat majd le fogjuk e, fordítatni, és itt a tagországos szintjén megjelenik majd a e, minősített folyamat, és meg fogjuk kérdezni ezt, hogy hogyan tudják, próbálják meg elérni ezeket a speciális célokat. Ez pedig eh, illeszkedik mindahhoz, hogy hogyan fogjuk ezeket a célokat nemzeti szinten elérni. Fontos ezeket a politikákat a tagországokban megvalósítani, ahhoz, hogy a célok operatív módon is megvalósuljanak. Fontos hangsúlyozni azt, hogy az egyszerűsítés, a konvergencia és a többi témákban a jövőben mindez egy struktúrát a programra tud majd támogatni, támaszkodni. A stratégiai programban a tagországok megmutatják azt, hogy az adott cél hogyan érkezik-e új szinten a programokba. A fontos kulcsfontosságban figyelembe tartani, Minél jobban akarunk célokat megfogalmazni, annál több plusz kritériumot kell bevezetni, hiszen vannak ország, specifikus tulajdonságok, és fontosnak tartjuk ezt hogy legyen köztámogatás. Egy olyan kedvezményzetről van szó, akinek szüksége van a köztámogatásra, és nagyon nehéz megfelelő egyensúlyt megteremteni a um, célozás, illetve az egyszerűsítés témájában a legutóbbi CLP, amely felállt, ezen kívül nagyon sok eszközünk van, amelyekkel el lehet érni a célt. A greeningről beszéltünk, az általános keretről, de nemzeti szinten is megvalósulhat mindez. Köszönöm azt gondolom, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni szeretnénk a jövőben a stratégiai folyamatban, a stratégiai terven, plusz szubszidítást biztosítva a tagországoknak azért, hogy javítsák a targetingüket, és csökkentsük az administratív terheket. Köszönöm. Also, für uns als Ausschuss wird es bedeuten, dass wir... A szakbizottság számára azt jelenteni ez, hogy 27 különböző sémával kell majd megbírkoznunk, ki mit hogyan csinál, és a szemvevőszéknek ugyanez lenne a probléma. Ez egy rettentően problematikus történet lenne, még azelőtt, ami előtt a kap használó célja és ról, stb. bármit ki is mondhatnánk, és ez még nagyobb nyomást jelentene, mint a múltban. Persze a tagállamok a lehetőségek mentén hogy ugye itt azt teszik, amit akarnak, itt láthatjuk például a szlovák modellt, sok kérdés van a cseh modellt illetően, vagy akár a bolgár modellt illetően. Itt persze most rengeteg lehetőséget megnyitnak a nemzeti sajátosságok érvényesítése előtt. Hát én nagyon nagy kétségekkel tekintek ezek elébe. Figuredo úrnak szeretném még egyszer megadni a szót, tessék. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a feltett kérdéseket. Ezek nagyon fontos kérdések, hiszen, ahogyan az elnök asszony mondtam, ez egy nagyon problémás helyzet és nagyon nehéz megtalálni a megfelelő egyensúlyt a különböző értékek között. Hiszen valóban különböző érdekek feszülnek néha egymásnak, és nagyon nehéz megtalálni a megfelelő egyensúlyt politikailag. Először is elégedettségemnek vagy elégedetlenségemnek akarok hangot adni, hogy az ajánlásainkat nem fogadták el. Persze, még elégedettebb volnék, ha mindegyiket elfogadták volna, de tény, hogy bizonyos ajánlásokat elfogadtak. Azt is el kell mondanom, hogy úgy gondolom, hogy ezen ajánlások hasznosak, ezért szerepelnek a szövegben. Tudván tudva, hogy a bizottság nem mindegyikkel ért egyet. Mi úgy gondoljuk, hogy ajánlásaink fontosak, és ezeknek helyük van a szövegben. De hát persze a bizottság nagyon kényes helyzetben van, hiszen a KAP reformját, a 2013-as KAP reformot ellenőrizzük, amely 2015-ben lépett hatályba, és a bizottság éppen most egy új reformot készít már elő, miközben még a régit tekintjük át, és nagyon nehéz itt a bizottságnak világos állást foglalni ezekben a kérdésekben, hiszen a munkája már másra koncentrálódik. De hogyan már hallottuk korábban, azok a fő kérdések, amelyeket feltettünk. Azt üzenjük a jogalkotónak, hogy kettős pont amennyiben a 2000, mint hogy a 2013-as reformot elfogadták, emlékezzenek vissza a nagy vitákra, amelyek ekkor lefolyt, amelyeket ekkor lefolytattak. Az egyik fő cél például az egyszerűsítés volt, vagy pedig a jobb targeting, a támogatások jobb célirányos felhasználása, illetve a támogatások konvergenciája, Nos, a tagállamokban tett látogatások során megelőbb, megerősíthetjük, hogy ezen célokat nem sikerült elérni. És a számvevőszéknek az a feladat, hogy kiemelje, hogy hol lehet egyszerűsíteni az eljárásokat. Biztos vagyok benne, hogy a jövőben a szubszidiaritás és az egyszerűsítés céljait is jobban figyelembe veszik, mi konkrét eseteket írtunk le a jelentésben. Mi több problémákra is felfigyeltünk a targeting, a célirányos felhasználás tekintetében. 2013-ban az aktív farmer koncepciót vezették be, annak érdekében, hogy jobban meg tudják szólítani pénzügyi támogatással az igazi, az aktívan gazdálkodó gazdálkodókat. Nos, a helyi látogatásaink, tényfeltáró látogatásaink során azt láttuk, hogy ez a rendszer problematikusan működik. Mi több? A hatáskör tekintetében is problémákba ütköztünk. A 2013-as reform egyik célja az volt, hogy a hatásköri kérdéseket is tisztázza. És azt láttuk, hogy 18 tagállamban, 11-ben jelentős különbsége marad fenn, marad lesz majd volt fenn, lesz majd volt fennmaradott 2019 után a BPS felhasználásában. Ez pedig arra, arra kérdésre vezet tovább bennünket, amelyről az el, elmúlt percekben vitáztunk. Ez pedig a gazdálkodók jövedelmére vonatkozik. Nos, e területen én értem bár a bizottság álláspontját, de úgy hiszem, hogy egyrészt tisztában vagyunk a nehézségekkel, elismerjük, hogy ezek objektív nehézségek, de ennek ellenére nem elégedhetünk meg azzal, hogy a mezőgazdasági tevékenység által generált jövedelmet fogadjuk el egyedüli jövedelemként. Három mód. A harmadik ajánlásunkban arra teszünk javaslatot, hogy a jövedelem támogatás vegye figyelembe a nemzeti és az EU-s támogatások megosztását, a területek közötti különbséget, a költségeket és a gazdálkodás fenntarthatóságát, valamint a jövedelmi viszonyokat, a mezőgazdaság és nem mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelmet. Kértük a jogalkotót, hogy vegyék figyelembe ezt a szempontot, hiszen ha mindezen kérdésekre nem koncentrálunk, akkor attól félünk, hogy a következő kap célirányosabbá alakításában ismét csődöt vallunk, vagy nem érjük el a céljainkat. Végezetül pedig az önök által feltett kérdésre, hogy válaszoljak. Itt csak a Basic Payment Scheme-ről cserélünk most eszmét, az alaptámogatási rendszerről, de bizony az alaptámogatási rendszer problémái túlmutatnak a rendszeren, és a kap jövőjére hívják fel a figyelmünket. Márpedig a következő napi rendi pontban a számvevőszék beszámol majd a kap jövőjéről, tehát eh, itt még lesz a számvevőszéknek mondandója. Köszönöm szépen. Kéri az előadószót. Hogyha nem, akkor javaslom, hogy egy részletes vitában vitassuk majd meg ezt a kérdést, és a főigaz, bizottsági főigazgatóságot kérjük meg, hogy számoljon be nekünk majd a fejleményekről. Köszönjük tehát a számbevőszéknek. Ezzel pedig a számbevőszék tájékoztató dokumentumáról cserélünk eszmét, mely a kap jövőjéről szól, Celler úr az előadó, Figurédó úr a számvevőszék illetékes tagja, tessék parancsoljon Figurédó úr. Thank you, uh, chairman, chairwoman. Elnök asszony, igen, tisztelt szakbizottsági tagok, röviden engedjék meg, hogy röviden bemutassam ezt az anyagot. melynek segítségével remélem széles körű vitát nyithatunk e kérdésről. Emlékeztetni szeretném önöket, hogy a, bizot, hogy a bizottság közleményt adott ki a mezőgazdaság és az élelmiszeripari és a mezőgazdasági ágazat jövőjéről, és a szembevőszék jelentése erre a dokumentumra is reagál. Tudjuk, hogy széleskörű vita zajlik a kap jövőjéről, és az 2018-as év kialakítása során úgy gondoltuk, hogy fontos, hogy egy dokumentumot adjunk ki, mely a kap jövőjével foglalkozik. Ez tehát a számvevőszék válasza a bizottság eh, élelmiszer, eh, gazdaság és mezőgazdaság jövőjére vonatkozó közleményére. Ez nem egy audit jelentés, hanem csupán egy áttekintő dokumentum, amely a számbevőszék korábbi publikációit és más köz számára hozzáférhető információkat ötvöz és dolgoz fel. Ebben az anyagban három fő megfontolás mentén haladunk. The key trends and data relevant to agriculture. Egyrészt a mezőgazdaság és vidékterületek területén kialakuló trendeket és dátak, adatokat vizsgáljuk meg. Azután a saját és más forrásokból származó adatok alapján széles körülön próbáljuk feltérképezni mezőgazdasági és vidéki térségek helyzetét. Azután az dokumentum első része, tehát az Európai Unión belüli mezőgazdaság helyzetét írja le. A dokumentum második része a jelenlegi kapról való észrevételénket tartalmazza. Nagy figyelemmel tanulmányoztuk a bizottság közleményét, és a bizottság közleményének főbb sarokpontjai kapcsán emlékeztetjük önöket a számbevőszék korábbi jelentéseiben megfogalmazott észrevételeikre. Végezetül pedig az új kap számára mérvadó kritériumok és kihívásokról számolunk be. Az Európai Számbevőszék nem egy politikai testület, ezt önök pontosan tudják. Nincsen hatásköre abban, hogy a jövendőbeli politikákat meghatározza, a számbevőszék egy auditor. Egy számvevő, ahogy a neve is mondja. Ám a korábbi tapasztalatainkra, mint számvevő, építve, javaslatokat tehetünk a jogalkotónak, nem megoldásokra bár, de azon kritériumokat vethetjük fel, amelyek alapján a jövő megoldásait körvonalazni lehet. Ez tehát szándékunk ezzel a dokumentummal. Lássuk most tehát a trendeket és az adatokat. A kap kiadásai az elmúlt évtizedben stabilak voltak, és itt láthatják, hogy általánosságban a pénzügyi támogatás a mezőgazdaságban stabil szinten maradt 2006 óta a mai napig nem változott jelentősen. Kisebb, nagyobb változások mutatkoznak az egyes eh, rész, részek között, de az össztámogatás ezen a területen azonos szinten maradt. A második adat, amelyet ki szeretnék emelni, ebben a mondatban kerül összefoglalásra. Kevesebb, de nagyobb gazdaságot, kevesebb és nagyobb gazdaság és kevesebb munkaerő állít elő ugyanannyi árut, és ez az egy személyre vetített jövedelem növekedéséhez vezetett a mezőgazdaságban. Európában tehát Kevesebb gazdálkodó van, és kevesebb gazdaság, de a gazdaság méret, a birtok méret nagyobb. A munkaerő száma pedig csökken. Azt is tudjuk, hogy a mezőgazdasági termelés értéke körülbelül változatlan maradt. Ebből pedig arra a következtetésre juthatunk, hogy a főállásban, a mezőgazdaságban foglalkoztatottakra vetített jövedelem nőtt. A sötét vonal mutatja a gazdaságok számát. Ezek csökkennek, ez a szám csökken. Alul láthatják az éveket, illetve az egy főre jutó jövedelmet, jövedelem mutató görbéje jelentősen növekedett, és azt is láthatjuk, hogy a termelés értéke nagyjából stabil maradt. Persze, egyes években nőtt, más években csökkent, de összességében tehát azt mondhatjuk, hogy a termelés értéke jelentősen nem ingadozott, nem változott. Ez a grafikon tehát nagyon fontos betekintést ad az európai mezőgazdaság sarok számaiba, mutató számaiba. Néhány adatról még szeretnék beszélni. Egyrészt az élelmiszer árak közelítettek a világpiaci árakhoz, és az Európai Unió az élelmiszer nettó exportőrévé vált, de a fel nem dolgozott mezőgazdasági termékek területén nettó importőrök vagyunk. A mezőgazdaság gazdálkodók átlag életkora nőtt, de ez megfelelt körülbelül a demográfiai trendeknek. Inkonzisztens adatok állnak rendelkezésre a teljes mezőgazdasági terület tekintetében, hiszen van olyan adat, mondjuk a mezőgazdasági termény statisztika, amely arra utal, hogy csökkent a mezőgazdasági terület, más adatok pedig arról szólnak, hogy a termőterület az elmúlt időszakban nem változott. Végezetül pedig a mezőgazdasági, a környezetvédelmi és éghajlatváltozási tevékenységben jelent, nem volt jelentős az előrelépés. Ezen felül további észrevételünk, hogy csökkentek a különbségek a mezőgazdasági és a városi területek között illetve a mezőgazdaság is más területek között. Nos, Ami az észrevételénket illeti, először is kérem ne felejtsék el, hogy nem vagyunk politikai testület, technikai kritériumokat kell figyelembe vennünk, egy dokumentum, egy szakpolitika, egy program értékelése, elemzése során. Az a modell, amelyet általánosságban használunk, ezt mindjárt elmagyarázom, hogy hogy működik, de figyelembe kell, figyelembe veszi ez a modell, hogy mi a bizottság közleményére reagálunk. A közpolitikáknak jól meghatározottnak kell lenniük, igényeket kell megfogalmazniuk, és az igényekből erednek a célok. A célokhoz inputokat kell rendelni, és ebből pedig folyamatok vezethetők le. A célok, az inputok és a folyamatok outputok, eredmények és outcome-okhoz vezetnek, eredményekhez, eredményekhez és eredményekhez vezetnek. Hát így néz ki nálunk ez a modell, ahogy gondolkozunk, ahogy leírjuk és formalizáljuk a világ jelenségeit, és ezzel a modellel közelítettük meg a bizottság közleményét is. Ami az igényeket, a célokat és az inputokat illeti, hát lássuk ezeket. Az igények tekintetében elengező információ áll rendelkezésünkre azért, hogy meghatározzuk a specifikus igényeket, és öm, öm, meghatározzuk a kap kifizetéseit. Úgy gondoljuk, nem, nem áll rendelkezésünkre elég információ. Ezen felül az hozzáadott EU érték, vagy európai érték kategóriáját jobban tisztázni kell harmadsorban. A kapnak jobban kell választ adni a hosszabb célú, hosszabb távú változásokra, trendekre. Lássuk a célokat. A kap céljai nem eléggé világosak és specifikusak. Ezek voltak a kijelentések, amelyeket a múltban jelentéseinkben tettünk, és a bizottság jelenlegi közleménye kapcsán megfogalmazott számvevőszéki anyagban megismételjük ezeket a meglátásokat. Arról is beszéltünk, és azt is megismételjük, hogy más EU-s szakpolitikákkal is kohányesebbé kell tenni a kapot, végezetül pedig a kap alapjainak odaítélése nem kellőképpen veszi figyelembe a hozzáadott Európai Uniós értéket, ami a folyamatokat illeti jobb és gyorsabb információ feldolgozásra van szükség. Nagyobb, konzi- konzisztensebben kell kialakítani a kapot és más európai szakpolitikákat. Simplified. Egyszerűsíteni kell a politikát, de nem a hatékonyság terhére. Végül pedig ami a folyamatokat illeti, egy új kap kialakításához időre van szükség. Ezek olyan nyilatkozatok, amelyeket a múltban tettünk, és amelyek ezekhez az agályhoz kapcsolódnak. Ami az outputot illeti, a jelenlegi eh, mutatói rendszer nem megfelelő a politikák teljesítményének méréséhez, világos kapcsolatra van szükség az output eredmények célok között. Nincsen kapocs jelenleg a kifizetett pénz és a teljesítmény célok elérések között. A következő korábbi nyilatkozatokat fontoljuk. Nagyon fontos, hogy a kaf beszámoltatható legyen. Ezeket a múltból vontuk le, és fontosnak tartjuk erre emlékeztetni a jogalkotót a kap jövője kapcsán. De, mint említettem, mivel nem politikai szerv a szembevőszék, így nem tud konkrét javaslatokat sem tenni a jövőre nézve, de úgy gondoljuk, hogy a szembevőszéknek kötelessége a jogalkotó számára olyan kritériumokat felajánlani, amelyek segítségével értékelheti az új javaslatokat. És élheti azt, hogy ezek az új javaslatok korrektek-e, hogy meg kell őket valósítani, vagy sem. A kritériumok a főbb elgondolások köré illeszkednek. Ami az igényeket illeti, az új kapban az igényeket um, biztos bizonyítékok alapján alakítják ki. A hozzáadott érték nagyon fontos. Az, hogy az európai szinten mennyire jelenik meg, a javaslatok a hosszú távú trendeket is figyelembe veszik, kapjavaslatok világosak, ami a hatástukat illeti, kifejtett hatást, ezek um, az igényekre lebontott kritériumok, amik a célokat, éle, amik a célokat illeti, ezek a célok világosan uh, definiáltak, illetve a kap uh, hosszú távú jövőhez illeszkednek. Meg kell vizsgálni azt, hogy mind ezeket le lehet-e fordítani minősíthető, illetve kvantitatív uh, célokra. A nemzetközi vállalások kapcsán hol tartanak, ami pedig az infót illeti, az alapokat igényfelmérés alapján kell kiadni, az alapjainkat ott kell elkölteni, ahol jelentős európai hozzáadott értéket tudnak teremteni. Ami a folyamatokat illeti, a költséghatony eszközök által megvalósított politikáknál. Nagyon fontos a kézzelfogható bizonyítékok felsorakoztatása, illetve meg kell nézni azt, hogy a kap és más Európai Unió politikák között van-e összhang, illetve a különböző kap eszközök között. megvalósítási szabályok egyszerűek-e, nem teszik-e a költséghatékonyságot kockára, illetve vannak-e megfelelő gondolatok a teljesítési modellre. A hatékony teljesítési rendszer a politikák céljai között kapcsolat teremt, és ezek eredményre vezetnek. Világos kapocs van az európai költségvetésből kifizetett pénzek és a kitűzött célok megvalósulása között. A politikák teljesítménye és a fontos külső célok is fontosak. Végül pedig, ami a felelősségre vonást illeti, a beszámoltathatóságot az új javaslatban erőteljes a beszámoltathatóság és az auditláncok szerepe. Úgy gondoljuk, hogy ezek a kritériumok nagyon fontosak a kap jövőjének felmérése szempontjából. Ami pedig a tájékoztató anyagot illeti, önök látják azokat az okokat, illetve annak az alapját, hogy miért eh, javasoltuk azt, hogy ezeket a kritériumokat kövessük a javaslatok értékelésében, amelyek a kapjövéről szólnak. Most pedig a jogalkotó feladata, a parenti képviselők feladata az, hogy ezt vagy elfogadják, vagy elutasítsák, vagy esetleg korrigálják. El szeretném mondani azt, hogy amikor a bizottság május-júniusban bemutatja majd a saját javaslatát, akkor nagy valószínűséggel főként ezeket a kritériumokat fogjuk követni, ahhoz, hogy megfelelően értékelni tudjuk a bizottsági javaslatokat. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, Celler kolléga. A jelentéstevő figurédó csak egy mondatot mondanék ma délben. 15 óra 22-kor kaptuk meg az anyagon, tehát egy kis esély sem volt arra, hogy ezt elolvashassuk. Tudom, hogy ön az agriba akart menni, de így mi esélytelenek vagyunk, tehát hogyha bizonyos kérdésekről egyeztetünk, akkor fontos, hogy ezeket időben és korábban megkapjuk. Teller kolléga. Köszönöm. Elnök asszony, már hallom is az agribeli kollégák felkértesed, de akár a tagállamokét is, hogy mit avatkozik be itt a szam, szemvevőszék a kap folytatásáról szóló vitába. De én Figeredó úrnak és az Európai Szemvevőszékbeli kollégáknak kifejezetten hálás vagyok, hogy ezt a tematikus dokumentumot bemutatták, még akkor is, hogyha ez nem audit jelentés, mert van nagyon sok külön jelentés, sok audit, amit elvégeztek, és ez mély betekintést nyújtott a kap végrehajtásába. Ezt többször is bemutatták. Azt hiszem, hogy ebből adódhat ez a jog, és ők ezt meg is tették, értek is ezzel a joggal, hogy értékelést végezzenek a korábbi kapott illetően, illetve javaslatokat fogalmazzanak meg a kap jövőjét illetően. A világ változik, a dolgok módosulnak, az Európai Unió is átgondolja, hogy hol legyenek tevékenységének súlypontjai a jövőben. Az Agri szakbizottságbeli kollégáktól azt hallom, hogy sokan nem akarnak változtatni a kapon, a jövőben minden maradjon úgy, ahogy volt, legalább annyi forrás legyen, mint eddig, a jövőbeli támogatási időszakban is. És azt hiszem, hogy ez nem lehet a helyes válasz. A mezőgazdaság még mindig 40%-át teszi ki az Európai Unió költségvetésének felmerült. Tehát a kérdés, hogy ez így helyes és észszerű volt-e mindez idáig? Csak két mondat a jelentésből. A számvevőszék illetve ebből a tematikus dokumentumból. A kap forrásokat nemzeti borítékok formájában kapja meg a, kapják meg a tagállamok, és ezekkel nem járnak specifikus kötelezettségek. This method poses risk to the performance orientation. Ez a ezen felül tudjuk, hogy a vidékfejlesztési programok gyakran nem adnak meggyőző információt a források kiosztása, a célok és a források megosztása között. Sokkal inkább ott kell felhasználni a pénzeket, ahol fel tudják használni, ahelyett, hogy a megfelelő helyen használnák fel, és ez nem a performancia kultúráját jeleníti meg. Definiert ein a teljesít, egy ilyen teljesít, alapú, teljesítmény alapú bocs. A teljesítés alapú költségvetés tervezésben vannak hiányosságok, és azt gondolom, hogy ezt az anyagot a vitában fel kell, hogy vessük. Gondolkodnunk kell arról, hogy egy mezőgazdaságnál változik, és ugye egyre iparosodottabb, egyre nagyobb mezőgazdasági üzemek vannak, most már spekulációs vagyon nevelt a mezőgazdasági termőterület, a jövedelem szerző lehetőségek is kibővültek a mezőgazdasági üzemek esetében. Itt például olyan termékek előállításáról van szó, amelyek az úgynevezett megújuló energia nyeréséhez használhatóak, és ez többszörös lehetőséget teremt a nyeresség növelésére a világpiacot illetően sem kullogunk már hátul, a szemvevőszék is rámutatott arra, hogy éppen ellenkezőleg nettó exportőrök lettünk, és még a magasan szubvencionált mezőgazdaságunkat tekintve is a fejlett mezőgazdasággal rendelkező országokkal szemben azt hiszem, hogy van még itt javítani való. Tehát még egyszer köszönöm ezt a dokumentumot. Itt megkezdődött ezzel a vita. A bizottság már az elmúlt támogatási időszakban is megpróbált néhány dolgot a helyes irányba mozdítani a mi nézőpontunkból, Ugye a jogalkotási folyamatban az egy dönt, társ döntéshozók fordították vissza erre egy kicsit a dolgokat, és azt hiszem, hogy itt most már mindenféleképpen vitához kell, kell hogy vezessenek ezek az események. Köszönöm elnök, köszönöm az Agri Főigazgatóság részéről Mőgele úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, Celler úr, Figurédó úr, kedves szakbizottsági tagok, kedves számvevőszéki kollégák, ezt a briefing anyagot üdvözöljük, úgy érezzük, hogy ez egy, egy nagyon fontos és értékes hozzájárulás a reforma szóló vitákban, amely most van kialakulóban, célja pedig az, hogy kézzelfoghatóvá tegyük a jogalkotási javaslatokat, mégpedig május 29-éig. Tehát minden tanácsnak örülünk, jól megalapozott input nagyon értékes, és segíti a munkát. Örülünk annak, hogy a számbevőszők elismeri ebben az anyagban azt, hogy a közlemény a bizottság ajánlásaira reagál, az összes ajánlásra szinte, vagy legalábbis nagyon sokra közülünk, ez pedig azt mutatja, hogy a bizottság részéről van felvevőkészség, úgy mond. Celer úr elmondta azt, hogy majd a jogalkotó, a társjogalkotó lesz az, aki a politikákat meghatározza. Desz úr mondta egyszer, hogy soha nem volt olyan bizottsági javaslat, amely ugyanabban a formában távozott volna a parlamentből, hanem mindig módosították. Meg kell néznünk azt, hogy mik lesznek ezek a változtatások. Ami a közleményt illeti, ez a közlemény megpróbál valami olyasmit bevezetni, amely többször elhangzott már a vitában, illetve a korábbi vitákon, a korábbi napi rendi pont kapcsán, megpróbál újból egyensúlyt kialakítani a különböző szereplők között a folyamatban, az Európai Unió, a tagországok, Létezik a megosztott menedzsment, egy új teljesítési modell kialakítása, az, ami fontos, és fontos, hogy ezt ne csak eszközként lássuk ahhoz, hogy ezt, mint egy eszközt, amely a politikai célokat újraorientálja, és eltávolodik a szabályok alapján történő kizárólagos orientációtól és a formalitásoktól. Tehát mondhatjuk a jövőben azt, hogy nem folytatunk arról vitát majd, hogy bizonyos intézkedések helyesek voltak-e, bizonyos szabályoknak eleget tettek az érintettek, hanem az ejtől fogva arról kell beszélnünk, hogy melyek azok a célok, amelyeket követni kell, melyek azok a célok, amelyekre szükség van, és arról, hogy a tagországok által meghatározott célokat sikerült elérni és ez természetesen a szabályok újra definiálását is szükségessé teszi, hiszen az európai mezőgazdaság sokszínűségére történő válaszadás is sokszor elhangzik itt. Fontos, hogy a tagországoknak nagyobb szerepük legyen, azért, hogy megvizsgálhassák a helyszínen az igényeket és a célokat. És A tagországokkal párbeszédet kell folytatni azért, hogy a kap terveket jól el tudják készíteni a tagországok. Természetesen, ami a helyszínen történik, annak igazodnia kell mindahhoz, ami a valóságban történik. A, mindez azt jelenti, hogy a tagországok szintjén történik az eredmények mérése, és a kapacsok az EU és a kezdeményezettek között jelentős mértékben egyszerűsödik majd, mi azt tehetjük ennek kapcsán, hogy eh, visszavonjuk a nagy kiterjedésű szabályokat, terjedelmes szabályokat, és a tagországokra bízzuk azt, hogy az új eh, szabályokat a nemzeti mm, nyugányukba illeszék be. Megpróbáljuk az új technológiákat is promotálni, hiszen ez nagyban egyszerűsítheti a gazdák életét. A jelenlegi CAP eh, governance struktúráját meg kell tartani, hiszen ez jól működött. Én itt a kifizető ügynökségek, a komitás hatóságokra és a tanúsító testületekre utalok. Fontos, hogy ezt tovább fejlesszük, amikor például a teljesítmény auditról van szó a rendszerben. Nagyon hát fontos, hogy a tanúsító testületek még nagyobb szerepet töltessenek be, mint jelenleg. Amire javaslatot teszünk, az egy jelentős elmozdulás, És fontos, hogy egyszer egyidejűleg több kulcsontosságú célon is fáradozzunk, a hatékonyságon, például az egyszerűsítésen nagyon örülünk annak, hogy a ebben az anyagban azt mondja, hogy üdvözlik a bizottság ambícióját, mi szerint a teljesítmény alapú modell felé mozduljon el, és hogyha egy ilyen modellt jól, ezt a modellt jól valósítják meg, akkor ez javít a kapon is, és ez az, amit mi el szeretnénk élni a briefing anyagban. A számvőszék a kulcsontosságú sikerfaktorokat is beazonosítja, a stabil tudományos bizonyíték, a célok, amelyeket a tagországok rögzítenek, fontos, hogy ezek megvalósíthatóak, hatékonyak legyenek, és az EU-s célok elérése, megfelelő értékelési keret és egy stabil audit lánc. Teljes mértékben támogatjuk ezt az értékelést, mi is végignéztük ezt, és arra a következtetésre jutottunk, hogy ezek kulcsfontosságú tényezők, amelyeknek megfelelően működniük kell, nélkülük a rendszer nem működhet. Végül pedig szeretnék mondani egy olyan vitával kapcsolatban, amely már elindult a korábbi pont kapcsán. Ezek a kulcsontosságú adatokra vonatkozik, amikre szükség van, illetve az a kérdés, hogy szükség van az összes bejövő adatra, erről hosszadalmas vitát folytattunk már a számvevőségkel, és megerősíteném azt, hogy miért hiszünk abban, hogy a mezőgazdasági jövedelmekkel, hogy összpontosítsunk ne a háztartások jövedelmére, a szerződések céljai a mezőgazdasági tevékenységekhez kapcsolódnak. Ez arra vezethető vissza, hogy a szerződés a mezőgazdasági politikát gazdaságpolitikának tekintés, nem szociális politikának. A mezőgazdasági tevékenységet vizsgálja, és azt szeretné biztosítani, hogy a mezőgazdaság mindenütt jelen legyen az Európai Unió teljes területén. Tehát ezek a célok közvetlenül kapcsolódnak a mezőgazdasági üzemekhez, a mezőgazdasági termelés fejlesztése, stb., ami a terméktől az előállítóig történő támogatást illeti. Ennek az a cél, hogy a mezőgazdasági tevékenységet piacorientáltá tegye, és ezzel egy jövedelmi biztonsági hálót hozzon létre. Tehát itt sem az adott háztartás jövedelmét vizsgáljuk. Végül pedig, és ezt senki nem tagadhatja, a jövedelmekre vonatkozó adatok hiányosak, csak a tagországnak vannak adatai ezzel kapcsolatban, és nagyon sok olyan tényező, aminek hatása van a jövedelmi helyzetre, a mezőgazdaságon kívül, de belül is, tagországi kompetencia, például adózás, öröklés, nyugdíjrendszerek, stb. stb. Ezeket a kap nem éri el, úgymond, és éppen ezért nem lehet -e ezeket ebben a politikában megjeleníteni. Azzal zárnám. Meg szeretném említeni azt, amit Figurédó dolgosan említett, hogy a kap kiadásai stabilan, stabilak maradtak az elmúlt években, teljes mértékben igaz a jelenlegi árakat tekintve, hogyha megnézzük a konstans árak tükrében ugyanezt, ez azt jelenti, hogy az inflációval korrigált összegeket, akkor ez azt jelenti, hogy a kiadások szintje csökkent, mikor jelentős mértékben ebben az időszakban, és nagyon valószínű, hogy az elkövetkező időszakban további csökkenés várható. Ez azt jelenti, hogy a mezőgazdaság egyre drágábbá válik, ez nem igaz. Köszönöm szépen! Köszönöm. Ha nem ismerem a többi jövedelemforrásokat, akkor az a kijelentésem, hogy, jövedelem, hogy állandó jövedelem támogatásra mégiscsak szükség van, azt elég merésznek tartom. Hojbuh asszony jelentkezett. Ne legyen egyfajta agráriumra összpontosító szakvita. Nem itt a pénzről van szó, mondja Hojbuk asszony, egész egyszerűen ugye 40%-ról beszélt ön, amely továbbra is az agrár lábasba jut ugye a költségvetésből. Ugyanakkor a nemzeti költségvetések alacsonyabbak. Itt egy kis top-up zajlik. Németországban ugye látjuk a társadalmi biztosításból a támogatásokat, de a fő költségvetés az európai szintű Ugye nettó exportőrök vagyunk, a jövedelmek nőttek, ugye a feldolgozott termékeknél vagyunk nettó exportőrök, de nettó importőrök a nyersanyagoknál, az alapanyagoknál, hogyha jól láttam. A tejválság alatt több tejport exportáltunk, mint azelőtt, ugyanakkor 10 cent pénz elvesztés, ez 3 milliárd eurónyi vesztesség, 3,2 milliárd eurónyi vesztességet jelentett. És hogyha ez hiányzik, ugye a gaz, ugye akkor ezek a pénzek nem kerülnek a megfelelő helyre, és azt hiszem, hogy jól át kell gondolnunk, hogy mit is teszünk az agrárköltségvetésre. Nagyon sok a kihívás, a probléma, kímélnünk kell a környezetet, a klímát, az állatjólétet figyelembe kell vennünk, vagy itt van a glifozát, a növényvédőszereket csökkenteni kell, mindez pénzbe kerül, és a mezőgazdaságnak magának kell ezt kitermelnie. Ugye kérdés az, hogy mit adunk ki, mire, és ki kapja meg az adott forrást, ez egy nagyon fontos kérdés. Elnök, ebben megint csak egyetértünk, mi csak az ellen vagyunk, hogy a nagyok, a gazdagok, akik a területbe investálnak, mert tudják, hogy a manna majd hull az égből, Európából, hát ők a kis gazdák lábalról kihúzzák a talajt, akik ugye a családi gazdaságot üzemeltetnek, és ők minden módosítást megakadáznak, mert mint a nagyok. Még egyszer Figeredónak szeretnék szót adni, és aztán még egy rövid hozzászólás a jelentéstevő részéről, és azzal befejezzük a vitát. Mögele úr talán tisztázni tudna a kérdést, akár írásban is, hogy az exportból mennyi megy a fejlődő országokba az agrárexportból. Mert tegnap egy nehéz vitám volt, pontosan erről a témáról. Ugye itt a menekült hullámok kapcsán azt hiszem, hogy itt több hibát ö, követtünk el, tehát először Mögere úr, aztán Figered úr. Köszönöm szépen, csak két rövid észrevételem van. Az exportjainknak csak egy kis része vagy a fejlődő országokban. Másrészt az Európai Unió a fejlődő országokból többet importál, mint az USA, Kanada és Kína összességében. Az Európai Unió ba irányul a fejlődő országok importjának nagy része, és nagyon kis része irányul az exportjainknak hozzájuk. Még egy észrevétel. Hogyha megnézik a közleményt, látják az erre vonatkozó információt is, és láthatják, hogy a jövedelem támogatása 72%-a az 5 és, 70 és 270 hektáros közötti farmokhoz jut. A támogatott gazdák fele 5 hektárnál kisebb területen gazdálkodik. Persze vannak nagy gazdaságok, de ezt nem tekinthetjük standardnak. Mert vannak persze tízezer hektáros gabona farmuk, gazdaságuk, ez lehet, hogy nagy támogatást kap, de vannak vegyes gazdaságok, ahol gabonát termelnek, állatot tartanak, és vannak szövetkezeti formában működő gazdaságok, amelyeknek sok tulajdonosa van, akik gyakran maguk is dolgoznak a gazdaságban. Tehát a helyzet sok arcú, a 80-20 vitában erre nem derül kellőképpen fény, hiszen a 80-20-as vita inkább elfedi a valóságot semmint, hogy megmutatna annak igazi mélységét. Hát őszintén megmondva ezt kétlem. Hiszen azt látjuk, hogy a jövedelem 90%-a 10%-hoz megy. A felső 10%-ról van szó. Milyen gazdák ezek, milyen gazdaságok, hogyha ezt megvizsgáljuk, akkor más következtetésekre jutunk, mint amiről ön beszél, de bármely PowerPoint prezentációt, bármely háttéranyagot önömmel fogadunk, éppen ez a kérdés foglalkoztat bennünket, és kérjük, hogy a számvevőszék is szóljon erről, hogy végezetül tisztázzuk, hogy ki kapja meg az Európai Uniós támogatásokat, hiszen fontos, hogy ezt tisztázni tudjuk. Még két kollega kér szót, de ígérjék meg, hogy rövidre fogják magukat. Flanagan asszony, eh, úr és Neulen asszony, aztán Figurédó úr és Celler úr 17.30-kor viszont az koordinátoruk ülésére kerül sor. Flanagan úr, tessék. Kérdezem a bizottságtól, illetve a bizottságnak mondom, mi minden attól függ, hogy hogyan alakítjuk és statisztikát. Ha azt mondjuk, hogy a 5 és 250 hektár közötti farmokhoz jut a támogatás, rendben van, de a 250 hektáros gazda a mi országunkban hektáronként ugyanannyit kap, vagy esetleg többet is kap, mint az 5 hektáros gazda. Ez tehát nem egy egyenlő elosztás, és ez bizony problémát jelent. Végezetül pedig azt látjuk, hogy túl sok pénz irányul a túl gazdag gazdálkodókhoz. Én biztos vagyok benne, hogy ugyanez a probléma áll fenn majd Írországban a ciklus végén is, egyszerűen nem eléggé tudjuk megváltoztatni a helyzetet. A pénz ugyanezen zsebekben marad, mint idáig is volt. Majd leasszony. Hogyha az első pillérnél jövedelem támogatásról van szó, ez nem az én találmányom, ezt mindenhol hallani lehet, akkor ez a jövedelem támogatás egy szociális transfernek minősül, és hogyha ez ilyen, akkor az emberek igényeihez, rászorultságához kell igazítani, mert nem lehet olyan szociális transfer, amely független az igényektől, a rászorultságtól. Ezzel kell, hogy összefüggjön, meg kell nézni, hogy például mennyi ember szorul erre, tehát ez egyfajta plafon nélküli szociális transferelről van szó itt az első pillérben, és ezt nagyon sürgősen be kell szüntetni. Elnök, akkor ezt így tudomásul vesszük. Mindenki örül már a holnapi agribeli vitának erről. Figyeled úr, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Igen, tisztelt képviselők, tisztelt bizottság Rövidre foghatom magamat. Két-három észrevételem van. Egyrészt örömmel hallom, hogy a bizottság üdvözli az anyagunkat. Ezzel szeretnénk hozzájárulni a jelenleg zajló vitához. Amennyiben a parlament úgy gondolja, hogy ez a dokumentum hasznos, akkor mi elégedettek leszünk. Ahogyan a vita folytatódik, és a parlament a számbevőszéknek nagyobb szerepet száma ebben a vitában, akkor az önök rendelkezésére állunk. Ha erre felkérnek, megtesszük. Egy következtetést szeretnék levonni a vitából. Sok mindent lehetne mondani, de én most csak egy szempontot szeretnék kiemelni. Külső auditorként egy kérdést fogalmaznék meg. Egyetértek, teljes egészében egyetértek ezzel a változással, azzal a változással tehát, hogy a performancia, a teljesítmény legyen az audit alapja. De én, mint auditor, az Európai Számbevőszék tagjaként arra kérem a jogalkotót, hogy a megfelelésnek a compliance szempontjáról se feledkezenek meg. A performance és a compliance, vagy a teljesítmény és a megfelelés, a szabályoknak való megfelelés kéz a kézben jár. Egy ideig csak a compliance-re figyeltünk, de nem szabad, hogy most már teljesen csak a performance-re figyeljünk, és a compliance-ről megfeledkezzünk. E két szempont párhuzamosan kell, hogy érvényesüljön a jól működő közigazgatásban. Köszönöm a figyelmüket. Kollégi Celler. Celler kolléga. Köszönöm Figerédó úrnak, hogy ezt az egyensúlyt megtalálta, ezzel a játék megkezdődhet, és azt hiszem, hogy egy fair vitára kerül majd sor, mert persze a valóság sokkal árnyaltabb, mint hogy ezt így általánosítani lehetne. Persze alapanyagexportőrök vagyunk a fejlődő országokból, de az az ipari, nem pedig a kisgazdák, nem ők termelik ezeket, hanem a nagyüzemek tulajdonosai, és ők általában nem ezekben az országokban vannak, a sok kis gazda pedig elveszítette a földjét, mert szintén erős ott is a koncentráció olyan szereplőkkel, akik nem is az adott országból származnak, hanem maximum az ottani hatalombirtokosok javára hasznára dolgoznak, nem pedig a teljes lakosság javára, legalábbis a legtöbbször. Ugye te is felmerült, a tejgazdák tüntettek a kancellári hivatal előtt, mert országban a tejipar képviselő azt mondták, hogy szabadítsatok meg minket ettől az átkozott tejkvótától. Ez akadályoz piacon a kiteljesedésben, és sokkal többet tudnánk termelni, több nyereséget elérni, tehát egy kicsit árnyaltabb itt a helyzet, és amit Mögele úr mondott, azt azt hiszem, hogy esetről esetre meg kell vizsgálni, és ez csupán kiinduló pontja lett a vitának. Elnök, köszönöm ezzel. A napi rendi pontunk, a nyilvános ülésünk végére jutottunk. Köszönöm ezt az élénk vitát minden mezőgazdaságért elkötelezett kollégának. Ezzel a nyilvános ülést lezártuk, és kérem a lehető leghamarabb hagyják el a termet, hogy meg tudjuk kezdeni a koordinátori ülést. Köszönöm, és holnap 9 órakor folytatódik a szavazás az ügynökségek kapcsán. Köszönöm, ezzel az ülést lezárom.